közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány. Az előadója szó, Szikérszki úr parancsoljon. Elnök úr! Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Ma egy olyan állásfoglalás elfogadásáról egyeztetünk, amelynek tárgya a 2015-ös naptári évre vonatkozó közvetlen kifizetések helyzete. Ez ugye a, egy horizontális állásfoglalás 2013-ból, ez pedig tárgya volt a közös agrárpolitika megreformálásának. A fő célunk az, hogy megállapítsunk, létrehozzunk egy tartalékot, amely által a mezőgazdasági infrastruktúrát tudjuk támogatni, ha bekövetkezik egy mezőgazdasági ágazatot érintő válság, amely mezőgazdasági termékek értékesítését sújtja. A teljes összeg a 2014-20-ig tartó időszakra 2,8 milliárd dollár, euróban lett meg határozva, ami kb. 400 milliót jelent évente. Ha a pénzügyi fegyelmi mechanizmust alkalmazzuk a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári évben, akkor ezáltal e, előkészítjük ugye a 2016-os év költségvetését, a bizottság pedig a költségvetés tervezetben 441,6 milliót különített el e célból. Az eredeti előrejelzések a közvetlen kifizetésekről, valamint a piachoz kapcsolódó kiadásokról arra vitte az Európai Bizottságot, hogy feltételezze, kielégítő lesz kevesebb mint 1,4%-kal kiigazítani a közvetlen kifizetéseket. Ez a csökkentés persze csak akkor kerülne alkalmazásra, amennyiben a gazdák több mint 2000 euró támogatást kapnak évente. Bulgária, Románia és Horvátország még nem érték el a kifizetések teljes szintjét, azért a pénzügyi fegyelmet ezen országokra nem kell alkalmazni. Továbbá a rendelet értelmében a kiigazítási arányt a tanács és a parlament június 30-áig kell, hogy elfogadja az együttdöntési eljárás keretében. Vagyis Miután a bizottság előterjesztette az Agri bizottsághoz ezt a javaslatát, úgy döntöttünk, hogy az egyszerűsített, gyorsított eljárást alkalmazzuk az 50-es szabály értelmében. Ezen szabály alapján az illetékes bizottság elnökeként egy jelentést te készítettem elő, módosítók nélkül, és így került sor a jelentés elfogadására az Agri Bizottságban. Nem voltak módosítók, nem terjesztettek elő a plenárisra sem módosítókat, és remélem holnap a szavazás során el tudjuk majd fogadni módosítók nélkül ezt a javaslatot. és a tanács is egy egyértelmű nyilatkozatot tett, írásban jelezte, hogy elfogadja a módosítók nélkül a bizottság javaslatát. Ez azt jelenti, hogy lesz konszenzus és első olvasat a rendeletben meghatározott határidőn belül. A legutóbbi bonyodalmak az orosz embargó következtében a mezőgazdasági piacokon, valamint a tejkvóta rendszer felszámolása után jelzik, hogy mennyire fontos egy ilyen piacválsági tartalék. Még annál is fontosabb, ha figyelembe vesszük az intervenciós mechanizmusokkal kapcsolatos korlátozásokat, amelyeket a KAP legutóbbi reformja vezetett be, valamint a külső tényezők is egyre nagyobb hatással vannak a mezőgazdaságra, például a kereskedelem fokozódó globalizációja, ez a az európai mezőgazdaságot is érinti. Úgyhogy azt hiszem, itt a teremben senkit sem kell meggyőzzek arról, hogy a mezőgazdaság egy nagyon kényes ágazat, amely jelentősen függ az éghajlattól, a spekulációtól, a nemzetközi eseményektől, valamint a mezőgazdasági piacok helyzetétől. Tehát tekintettel a tavalyi év költségvetésével kapcsolatos nehézségeket az alapok most visszatérnek a mezőgazdasági költségvetésbe, hogy fellépjünk a válság következményeivel szemben. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a tartalék olyan alapokból áll, amelyeket a mezőgazdasági szakpolitikára kell fordítani. A mezőgazdasági termelők kifizetéseit részben befagyasztották, ezeket vették be ebbe az alapba, hogyha ezeket az alapokat nem használják fel, akkor a termelőkhöz visszakerülnek az összegek. Tehát igazából a gazdák voltak, akik megteremtették ezt az alapot. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Hogan biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, nem fogom sokáig húzni az időt. Tudják, hogy mindez a KAP reform keretében született, meghatározzuk a pénzügyi fegyelem mértékét a kifizetésekre vonatkozva. Most 1,393 a csökkentés mértéke, így 40, 441,6 milliót tudunk a tartalékba helyezni. A tanács és a parlament támogatja a javaslatot, és úgy gondolom, hogy ezért június 30-a előtt meg tudunk állapodni a, a, annak mentén, amit az előadó is felvázolt. Köszönöm szépen. Valóban nagyon rövid volt a hozzászólása. Most pedig megadom a szót azoknak, akik szót kértek. Először is Michel Dantan két percben. Hmm? Nu este încă în sală. Bun. Trecem la doamna Dăncilă. Un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, megadni a szót. Köszönöm szépen, ami az Európai eh, Unió eh, polgárainak érdekeit illeti, a viszmajorok esetében, amelyek különböző helyzetben merülhetnek fel, és amely viszmajor esetek a mezőgazdasági termelésre negatív hatással lehetnek, ezért lehet, hogy közvetlen kifizetést kapnak a gazdák. Miután megtörtént a eh, közvetlen kifizetések kiigazítása, ez egy 1,39%-os kiigazítás jelent, a több mint 2000 eurós kifizetések esetében. E, e, a cél az, hogy egy tartalékot hozzunk létre, ez, 200, ez 441 millió eurót tenne ki, e, ez az előző év 303 milliójával összehasonlítva egy olyan alap, amely a mezőgazdasági ágazat válságában segíthetne. Ez a kiigazítási arány, ez 2015. december 1-től érne a novemberi helyzet értékelése után. Az Európai Parlamentnek el kell fogadnia ezt a javaslatot június végéig, ez az előírt határidő. Ha ez nem történik meg, az Európai Bizottság fog dönteni a kiigazítási arányról.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 16-tól kezdődően kerülne sor a tartalékra. A mi frakciónk támogatni fogja ezt a megoldást. A válság tartalék 2016-ra 441,6 milliót irányoz elő. Ez a folyamatos árakon azt jelenti, hogy fel lehet használni válság esetekre ezt az összeget. Természetesen azt is látni kell, hogy vita folyik arról, hogy mi történik a 2000 eurónál többet kapó gazdákkal. Ez nem érinti Romániát, Bulgáriát és Horvátországot. Ez a kiigazítási összeg azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetések csökkennek egyes uniós országokban. Itt emlékeztetni kell arra, hogy bizonytalanság is alakult ki a gazdaságban, ezért szükség van erre a megoldásra. Itt van az orosz embargó is, ami természetesen szintén rontja a mezőgazdasági piacok helyzetét. Biztosítani kell, hogy a termékeinket értékesítsük, ehhez támogatásra van szükség, adott esetben harmadik államokból származó importokkal szemben is, hiszen az ilyen importok alássák a biztonságot a mezőgazdasági termelésben. 2016-tól szeretnénk a, mezőgazdákat a gazdákat támogatni ilyen módon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Müller asszony. Két és fél percben. Köszönöm. Elnök úr, a közös mezőgazdasági politika az elmúlt években egyre inkább a szabad piacok felé mozdult el ez az orientáció azzal járt, hogy a közvetlen kifizetéseket leválasztották, és egyre inkább a gazdák vállalkozói tevékenységét kívánják ösztönözni. Ez természetesen nagy kihívást jelentett a gazdaságok számára. Ez az újfajta orientáció nagyobb, gazd, nagyobb kockázatokat jelent a gazdák számára, és mindennek előtt a családi gazdaságokra jellemző az, hogy ott nem csak a termelésről van szó, amikor ezeknek a jelentőségét vizsgáljuk, ezek a gazdaságok sok millió munkahelyet biztosítanak vidéken, és fel megőrzik a kultúrtájat számos európai régióban. Arról nem is beszélve, hogy a falvaknak megvan egy szociális szerkezete is, amely csak az említett gazdaságok segítségével őrizhető meg. Gondoljunk az önkéntes tűzoltókra, vagy egyéb egyesületekre, amelyekben részt vennek a gazdák. A polgárok ilyen paraszti struktúrákat, ilyen termelői struktúrákat szeretnének, és így szeretnék elősegíteni a termelést. Ez az egyik oka annak, hogy miért nem képzelhető el a tiszta piacgazdaság támogató mechanizmusok nélkül ezeken a területeken. Egy ilyen válság alap létrehozását külön üdvözöljük, és rendkívül fontosnak tart látjuk, hogy ez fennmaradjon. Eddig is volt egyébként tartalék, úgynevezett modulációs eszközöket vontak le a gazdáknál, azonban csak a 5000-es kifizetésekhez kötötték ezt. Nos, ezt az összeget, ezt az 5000 eurót kívánják csökkenteni mostantól. Számunkra, mint gazdák számára egyértelművé kell tenni, hol használják fel ezeket a pénzeket, és a visszatartott összegeket ténylegesen hogy használják fel. A jelenlegi helyzet az oroszországi embargo következményében arra is rámutat, hogy politikai döntések alapján óriási piaci feszültség alakulhat ki. Itt éppen ezért nem csak a gazdák pénzét kéne ilyen célokra felhasználni, hanem az általános költségvetésből is át kéne csoportosítani összegeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, dante úr visszaért a terembe, úgyhogy most meg is adom a szót neki. Elnézést, eh, hogy késtem, de a Strasburgi eh, reptéren többen is voltak, akik nem kaptak eh, autót. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, ezzel a jelentéssel a mezőgazdasági politika egyik költségvetési akadályába ütközünk, de a költségvetési végrehajtás egyszerűségére törekszünk. Az előttem szólók is elmondták, hogy az, embargo, az orosz embargó és az ennek a következményei bizony hatással vannak ezzel a mechanizmusra. A mezőgazdasági szakbizottságban már vitatkoztunk erről a kérdésről. Normális dolog-e az, hogy egy diplomáciai válság és embargó áldozataival váló gazdák még további terheket viseljenek ezen kiigazítás miatt? Nyilván nem a biztos úr a az oka ennek a problémának, és a bizottság, mint kollégium egységesen lép fel, de azt kérjük a biztos úrtól, hogy szóvivők legyen ebben a témában. Köszönöm szépen, most pedig Szent asszonynak azon meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Egyetértünk azzal, hogy legyen egy olyan alap, amelyel felkészülünk a válságokra, ugyanakkor arra is szükség van, hogy egyértelmű kritériumokat határozzunk meg, amelyek alapján tudjuk, hogy mikor következik be a válság. A közös agrárpolitika jelenlegi formájában állandó válságokat idéz elő a termelésben. Most az Európai Unió jó néhány országában a tej ágazat egy nagyon komoly válsághelyzettel néz szembe, termelők igen. Elnök, úgy tűnik, hogy a francia tolmácsolás nem működik. Rendben van, parancsoljon, folytassa, Szendre asszony. Akkor kezdjem előről, vagy, vagy folytassam? Igen? Igen. Egyetértünk azzal, hogy szükség van egy arab, alap létrehozására a válságok miatt, de arra is gondolunk, hogy egyértelmű kritériumokat kell megteremtenünk, hogy megállapíthassuk, mikor következik be egy válság. A jelenlegi közös agrárpolitika állandó és folyamatos válságokat idéz elő a termelő ágazatban. Jelenleg az Unió számos országában bele, hozzájuk tartozik Galícia, hazám is, a tej termelők a termelőjárakon alul tudják csak értékesíteni termékeiket, számos vállalat pedig fizetésképtelenné vált. Éppen ezért, tisztelt biztos úr, úgy gondoljuk, hogy most kell fellépni, gazdasági, pénzügyi támogatást kell nyújtani, valamint el kell kezdeni egy olyan folyamatot, amely alapján létrehozunk egy közös, egy, egy közös tej kultúrát téves döntéseket hoztak az Unióban, ezek miatt következett be például az orosz vétum, ezért vétó egy másik, egy másfajta politikát kell követni, nem pedig egy ilyen megközelítést, amely a gazdákat károsítja. Köszönöm szépen. Ferran képviselő egy percben. Collègues, mesdames, messieurs, d'abord je voudrais euh, saluer la présence parmi Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, Burkonyban Burgony egy nagyon fontos mezőgazdasági régió Franciaországban, és híres a mezőgazdasági termékeiről. Az Európai Unió öngyilkos politikát folytat a mezőgazdaság politikában. Schulz úr és a barátai az Európai Bizottságban az orosz embargo bevezetése mellett szóltak, és ez politikai megfontolásokból volt így, mindeközben a gazdák kétszeresen is áldozatai ennek egyrészt nagyon sok, csak Franciaországnak 1 milliárd euróba került ez az embargó. Az Európai Unió emellett a közös mezőgazdasági politikából e, finanszírozza a segélyeket a gazdáknak. E, konkrét válaszokra van szükség. Az Európai Unió Mit gondol azzal kapcsolatban, hogy fel kellene már az embargót oldani annak érdekében, hogy az európai gazdák egy kicsi lélegzetvételnyi szünethez jussanak? Köszönöm szépen, Eránza Garcia Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Szikérszki úrnak gratulálni azért a munkáért amelyet előadóként végzett a jelentéssel kapcsolatban, másodszorban pedig szeretnék gratulálni a a biztos úrnak is, hiszen létrehoznak egy tartalékot, amely a kap reformjának köszönhető. Ezen eszköz lényege az, hogy alapokkal rendelkezzünk, és szembenézzük a jelentős piacválságokkal. Ugyanakkor 442 millió euróban határozzák ezt meg. Ez egy komoly erőfeszítést jelent a gazdák szempontjából, hiszen csökkennek a támogatásaik és így nem tudják felhasználni a költségvetési marzsokat. a tartalékot eddig nem használták fel, és a jövőben is el kell kerülnünk azt, hogy felhasználjuk, hogy kritikus helyzetek következzenek be olyan okokból, amelyek nem a mezőgazdasági ágazattal vannak összefüggésben. Az orosz embargó tavaly augusztus óta arra késztette a bizottságot, hogy felhasználja a tartalékot, ugyanakkor sajnos a gazdák és a termelők váltak ezen politika áldozataival, holott őket nem illette meg semmiféle felelősség olyan alapokat is felhasználnak, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak a mezőgazdasághoz. A vétónak vége van, és szeretném tudni, hogy milyen garanciát tud biztosítani arra vonatkozóan, hogyha az orosz embargó tovább fog, folytatódik a nyár után, nem használják fel az alapokat. Szerintem nem szabadna hozzányúlni ehhez a tartalékhoz, mindig készen kell, hogy álljon, de lehetővé kellene tennünk Európa részéről a gyors beavatkozást bármilyen esetben, amely azzal magyarázható majd, hogy a nemzetközi mezőgazdasági piacokon hogyan alakul a helyzet, de úgy gondolom, hogy meg kellene próbálnunk hatékonyabban kezelnünk a rendelkezésünkre álló forrásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Brennan képviselő egy percben. Um, the annual exercise... Köszönöm szépen, hogy létrehozunk válsági időszakokra a mezőgazdasági területen egy tartalékot. Ez segít megvédeni a gazdák bevételeit katasztrófák és áringadozások esetén természetesen azt gondolom, hogy ez egy biztonsági elemhálójaként értelmezhető olyan esetekre, amelyeket nem lehet megelőlegezni a gazdák részéről természetesen a közvetlen kifizetésekre vonatkozik ez adott évben. Ez egy tisztességes előírás. Így biztosíthatjuk, hogy az európai költségvetés ne csak egy, egy, sima kifizetéseket gyakoroljon. Természetesen ez jó lehetőséget kínál arra is, hogy alaposabban megnézzük a kockázatmenedzsmentet a, mez a mezőgazdasági politikán belül, és kezelni tudjuk a felmerülő problémákat. A jövedelem támogatás helyett azt gondoljuk, hogy ez egy helyes lépés, és a, nem, a természeti katasztrófák, járványok, illetve embargok esetén tudjuk használni ezt az új alapot. Szerintem ez egy megfelelő reakció az ágazatban jelentkező szükségletekre. Azt gondolom, hogy, ez egy, hogy jól kell elkölteni alaposan ezt, ezeket az összegeket. Wojciechowski úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa nagy értéke éppen a szolidaritás, mint egy fontos elv. Egy mindenkiért, mindenki egyért. A szolidaritás nevében megfelelő szankciókat hoztunk Oroszországgal szemben, ugyanis Európa biztonsága ezt igényli. Így tudunk az orosz expanzióval szembeszállni, hiszen az fenyegeti Európa békéjét de a szolidaritás másik fele ingen csak gyengén működött, ugyanis a gazdasági hatásokat szinte kizárólag a gazdák viselik, a balti országokban, Finnországban, Lengyelországban a gazdák nem tudják eladni, értékesíteni a tejet, az almát. Lengyelország esetében tényleges drámáról beszélünk, mert az export almát egyszerűen nem tudták értékesíteni. Országok, mint Franciaország és Németország is nagy veszteségeket könyvelt el, több milliárd euróról beszélünk, és az a támogatás, amit a gazdák kaptak, az néhány száz eurót jelent gazdaságonként, és ez sincs igazságosan elosztva. Ez az alap, ez az éves válság alap, amiről itt beszélünk, ez a tartalék egyébként nem került felhasználásra mindeddig, és a gazdák azt kérdezték, hogy mire is szól egy ilyen alap, hogyha nem tudjuk felhasználni. Ezért azt gondolom, hogy a jövőre nézve gondolkodnunk kell arról, hogyan tudjuk ezeket helyesen felhasználni. Köszönöm szépen. Jakov Csicsúr, két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Szeretném leszögezni, hogy igencsak támogatom azt, hogy létrehozzanak egy ilyen válság alapot mert meggyőződésem, hogy szükség van az ilyen jellegű védelemre a gazdák szempontjából napjainkban. Itt nem csak a konkrét orosz helyzetre hivatkoznék, természetesen ez is fontos szerepet játszott abban, hogy létrehozok ezt a válságalapot, de a globális helyzetet tekintve a gazdák védelmét előtérbe kell hajazni, és ezért erősen támogatjuk az ilyet. Óriási kihívásokkal szembesülnek a gazdák Európában igen, tisztelt kollégák, előadó biztos úr, úgy gondolom ez egy jó lépés, hogy ezt megtettük, egy ilyen alap mindenképpen plusz biztonságot jelent a gazdák számára, és erősíti a szolidaritást Európán belül. Erre feltétlenül szükség volt, ezzel az Európai Uniót segítünk megőrizni. Itt arról is beszélünk, hogy Horvátország, amelyet én itt képviselek, nem lesz része ennek a programnak, 2022-től játszik csak teljes szerepet ezen a területen. Itt azt látjuk, hogy olyan helyzetbe kerülhetünk, amely végzetes lehet a gazdáink számára, de vonatkozik ez Bulgáriára és Romániára is. A bulgár és román gazdák jövő évtől vehetnek részt ebben a rendszerben, míg Horvátország 2022-től lesz részese ennek a rendszernek. Én azt szeretném támogatni, hogy ezek a gazdák is támogathatók legyenek a válság alapból, hiszen ők ugyanúgy szenvednek az orosz szankciók miatt, mint a többi gazda. Vegyük például a mediterrán országokból a narancs exportot úgy gondolom, hogy alaposan meg kéne vizsgálni, hogy az összes EU tagállam gazdáit bevonjuk ebbe a rendszerbe. Köszönöm szépen. Mingor, köszönöm szépen, támogatom ezt az ötletet, hogy létrehozzunk egy ilyen tartalékot a gazdák megsegítésére. Egy kicsit szomorúnak tartom, hogy az Európai Unió világrendőrt akar játszani, és a számlát egyszerűen elküldik az európai gazdáknak. Most azt látjuk, hogy ez már nem működik, meggyőződésem tennünk kell valamit annak érdekében, hogy megyük a gazdáinkat. 233 millió euróról beszélünk Írországban, amit veszítettek, és több száz millió egész Európában. Úgy gondolom, hogy meg kell menteni ezeket a gazdákat egy térségválság válság esetén a közös mezőgazdasági politika a, a, a finanszírozásának 80%-a a gazdag, a jómódú gazdák számára, amely a kis családi gazdaságok meg alig kapnak valamit például a hazámban, de ez a támogatási alap sem fog segíteni nekik. Buda úr, Daniel Buda. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt jelentéstevő, kedves kollégák! A közvetlen kifizetések egy elengedhetetlen rendszert képeznek a fenntartható mezőgazdaság szempontjából, és ezért üdvözlöm az, a bizottság javaslatát, Hogan biztos úr javaslatát azért, hogy a mezőgazdasági ágazatotnak jobb feltételeket teremtsenek. A csak a közvetlen kifizetésekre vonatkoznak ezek a kiigazítások, amelyeket 2015-ben nyújtottak be, e, és a tagállamoknak lehetőségük van e, e, késletetett kifizetésekre is a, egy meghatározott időn belül a határidő lejárta után. Ezt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a közvetlen kifizetések a tagállamok között különbségek vannak a közvetlen kifizetések esetében, és ez ez eltéréseket okoz a tagállamok között, amit, az Euró- amit Romániában kap 200 eurónyi kifizetést, egy, egy gazda az nem felel meg a nyugat-európai 700 eurónak nyilván. Ez a gazdák között nagy különbségeket hoz létre. Figyelembe kell venni azt, hogy a rég, egyes régiók mind, mind, mind európai régiók. Az egyes gazdák teljesítménye közötti egyensúly nagyon fontos az európai lakosok számára, és az orosz embargót illetően hadd mondjam el, hogy nagyon nehéz az egész európai termelést felvenni az európai piacnak, és ezért fenntartható megoldásokra kell koncentrálni. Köszönöm szépen. Most pedig Delano úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ez egy szabályozási kérdés e, ez a 2007-ben megállapított 1,34-es kiigazítási összeg, ez észszerűnek tűnt, de most itt tulajdonképpen nem a meghatározás nem ennek a kiigazítási aránynak a mértéke a kérdés. Ami a 2016-os évet illeti, nagy válság esetében először a a kettes fejezetben meglévő marzs eh, kihasználására kerülne sor a 2016-os eh, eh, előirányzatok keretében. Itt Oroszország és az Ukrajna konfliktusa miatt vitatott ez a kérdés. Mindenki, minden szem Minskre vetődik. Az orosz embargó nagyon nehéz eh, helyzetet okoz. A zöldség-gyümölcs ágazatban eh, nagyon gyorsan eh, válsághelyzet alakulhat ki. Több több termék esetében ezek teljesen megromolhatnak. Köszönöm szépen, Esforz úr, a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr én nagyra értékelem, és Megértem a szolidaritást a válságok esetében, azonban ez a frakció nem támogatta ezt kezdetekben sem. Azt gondoljuk, hogy ennek méltányosabb vagy jobb lehetősége is van ennek a, ezen probléma finanszírozásának. Semmi probléma a hozzájárulások küszöbével nincsen, azonban ezeknek a hatása a gazdákra az én országomban problémás lehet. A, az én hazámban inkább nagy mezőgazdasági területek vannak, és az egyes termelők már eleve nagyobb terhet viselnek, mint a kisgazdák. Ez Köszönöm szépen. Domnul Ali. Un minut. Köszönöm szépen, most megadom a szót Ali úrnak egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. a közös mezőgazdasági politika finanszírozásával és menedzselésével kapcsolatos rendelet a közvetlen kifizetésekre vonatkozik, és a közvetlen kifizetések fontos elemét jelentik a 2016-os költségvetésnek. A mezőgazdasági ágazat támogatása válság esetén nagyon fontos szerepet játszik. Olyan válságokról van szó, amely mezőgazdasági termelésre negatív hatással van. 441 millió euróról van szó a 2016-os év évre. A pénzügyi fegyelmi mechanizmus 1,39% lenne, és e, abból indulunk ki ennek során, hogy ez csak azokra a kifizetésekre vonatkoznak, amelyek 2000 eh, euró fölötti eh, kérvények, és három tagállamra nem vonatkoznak. Összességében kevesebb pénz marad a gazdáknak. Összességében tehát eh, az lenne jó, hogyha egyszerűsítenénk a kisebb gazdák számára a kérvényezést, ami a korrekt végrehajtást illeti, támogatjuk a kiigazítási arányt a 2015-ös kalendáriumban. Köszönöm szépen, Torres képviselő következik egy perc. Gracias. Köszönöm. A kis mezőgazdasági termelők Dél-Európában évek óta állandó válságban élnek. Tudják, hogy az Asturiasi termelők 33 centért adják el a tej literjét. Természetesen, hogy létre kell hozni egy válság tartalékot, de ne a gazdák háta mögött. Ezen intézkedések nem kielégítőek. Nem tudjuk a helyzetet csak így megoldani. Egy gazda azt mondta, hogy ő alamizsnát nem kér, hanem hatékony eszközöket, amelyek által befolyásolni tudja az általa eladott termékek árát, tisztességesen akar megélni. Mm, örömmel fogadjuk az olyan intézkedéseket, amelyek megmentik a gazdákat válság esetén, de politikai szándékra is szükség van, hogy egyszer mindenkor megteremtsünk egy olyan eszközt, amely által védjük a gazdákat, őket és a földet helyezzük a figyelem középpontjába, nem pedig a nagy vállalkozásokat. Tartozunk ennyivel az embereknek, hiszen a múltban téves döntések születtek. Politikai felelősségvállásra van szükség, tartozunk ennyivel az állampolgároknak. Köszönöm szépen. Schreier képviselő, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy teljes mértékben támogatom az előadót, ugyanis a mezőgazdasági termékek exportjára az orosz válság nagy mértékben hatott. 30%-kal csökkent például az export, jelentősen csökkentek a támogatások is az Európai Unióban. A családi vállalkozások is a válság áldozatává váltak. Nagyon nehéz így a túlélés, mindenek előtt azonban a pénz ágazat, valamint a a zöldség és gyümölcstermesztés kapták a, fő, kapták a fő támogatásokat, ugyanakkor a sertés tenyésztést is Hollandiában nagyon súlyosan érintette a válság, és egyéb ágazatokat is figyelembe kellene vennünk a válság során ki lehetne használni a válságot pozitív értelemben, és talán a kisebb vállalkozásokat is jobban támogathatnánk. A tartalékból a különböző alapokat fel kell használnunk, más különben a fel nem használt összegek megint a szántóföldekre vagy a tejágazatba mennek, holott szükségünk van ezen alapokra, és a bizottságban a biztost is, a biztos figyelmét is felhívtam erre. Talán júniusról augusztusra lehetne elhalasztani a határidőt, így akkor a nemzeti hatóságok is megvizsgálhatnák jobban a helyzetet, és más ágazatokat is távolítanak támogathatnának. A paradicsom esetében még fel lehetne használni az eszközöket, a forrásokat és ami a legfontosabb az az, hogy olyan Európát szeretnénk, amelyekben kevesebb a szabályozás, ugyanakkor a termelők azt mondják, hogy egész egyszerűen túl bonyolultak a szabályok válságos időkben is, és főleg a családi vállalkozások szempontjából ez kulcsfontosságú. Köszönöm, Rebega úr, egy percben. Egyértelmű, hogy szükség van egy ilyen eszközre, hogy jobban megküzdjünk a válsággal, és támogassuk a mezőgazdasági termelőket. Ugyanakkor messzebbre is kell tekintenünk. Fel kell használnunk méghozzá megfelelő módon a forrásokat, hogy támogassuk azon gazdákat, akik erre legjobban rászorulnak. Sajnos nem láthatjuk előre, hogy mikor következik be egy válság, elég, ha megnézzük az orosz embargót. Ugyanakkor én nagyon nagy reményeket fűzök Hogan biztos úrhoz, és fontosnak tartom, hogy teljesen egyértelmű szabályokat határozzon meg a bizottság, amikor ezen napok felhasználására kerül sor. Jónak tartjuk ezt a piacválsági tartalékot, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy gyakorlatilag lehetetlen egyenlő félként kezelni az összes gazdát Európában. Úgyhogy a lehetőleg méltányosabban kell velük bánnunk, de nem tetjük meg azt, hogy mindenkivel egyformán bánunk. Köszönöm szépen, Dorman úr. Tudjuk, hogy a mezőgazdaságot minden országban érintette ez a válság. 2016 egy olyan év lesz, amely minden bizonyal nehéz lesz a mezőgazdaság szempontjából az orosz embargó miatt, ugyanis nagyon sok munkahely vészel ennek következtében, éppen ezért reflektálnunk kellene ezen a problémán, és támogatnunk kellene a mezőgazdaságot. A gazdák nagyon magas árat fizetnek a válságért és nem biztos, nem tudhatjuk, hogy az embargó meddig tart majd. Van egy politikai vita az EU és Oroszország között, és ennek az árát a gazdák fizetik meg. Új piacokat kellene feltárnunk. Oroszország nagyon fontos piac volt az EU termékei számára a sertéshús, mint exporttermék pedig nagyon fontos Dánia számára, úgyhogy kellene egy alternatív piacot találnunk. Köszönöm szépen. Ferreira képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nem eh, azon vitatkozunk, hogy legyen-e tartalék a válságokra, vagy sem, hanem azt eh, szeretnénk eh, tudni, hogy a kap egy állandó válságot idéz elő-e, vagy sem a kap forrásait országonként, termelői ágazatonként egyelőtlen módon osztják el. Több millió kis mezőgazdasági termelő nagyon jól tudja, hogy mit jelent ez az árak olyanok, hogy nem éri meg a termelés, tönkre mennek a gazdaságok, koncentrálódik a termelés, és egyre jobban függnek bizonyos termékekről különböző országok. A versenyképesség is egy kulcs szó, ugyanakkor vannak, akik kétszer-háromszor annyit kapnak hektáronként, mint mások. Hát így könnyű versenyképes lenni. Portugáliában több ezer kis termelő a túlélésért küzd, azért, hogy továbbra is fennmaradjon a termelésben, noha az árak nem fedik a termelés költségeit. Nem, ez az a kap, amit akarunk. 500 euró az, amit kapnak gyakran, és így nem tudnak megküzdeni a válsággal. Köszönöm szépen. Ribeiro képviselő két percben. Elnök úr, biztos úr, a kap legutóbbi reformja keretében egy pénzügyi fegyelemnek kell alávetniük, maguknak, alávetniük magukat a gazdáknak, a válság pedig elhúzódik a piacon és a termelésben. A bizottság javaslata a kis gazdákat szeretné mentesíteni, ha 2000 euró alatt kapnak támogatást. Az év végén is arról beszéltünk, hogy mit akarunk tenni azon forrásokkal, amelyek a kettes fejezeten belül megmaradtak. Voltak, akik azt javasolták, hogy ezek átfolyhatnának a bizottság költségvetésében. Nem folytathatjuk ezt így, nem adhatunk ilyen üzeneteket a gazdáknak hogyha egy adott ágazatban van egy többlet, akkor el kell kerülnünk azt, hogy a következő évben csökkentsék a gazdáknak a kifizetéseket. A kap szabályzatában szerepel az, hogy a rendkívüli helyzetekre rendkívüli megoldások szükségesek. Márpedig a jelenlegi kockázatok olyanok, hogy veszélyeztetik a termelést. Ott van például az orosz embargó is. A bizottság egy nagyon súlyos válságot idézett elő, és ezt, ezzel a helyzettel még mindig küzdködünk. Például a tej kvóták megszüntetése. A legkülső régiók esetében pedig a helyzet sokkal súlyosabb. Az orosz embargó alapján is láthatjuk, hogy itt politikai döntésekről van szó, amelyek közvetlenül a gazdákon csapodnak le. A válságot nem az ágazat idézte elő, éppen ezért úgy gondolom, hogy ha a válság negatív következményeit akarjuk orvosolni, akkor a fejezeten belül kell maradnunk van ugye a tej megfigyelő központja, amelyet támogatnunk kell. Hatékonyabban fel kell lépnünk a tej ágazat problémáival szemben is, ugyanis ez egy olyan válság, amelynek a következményeit mindenképpen enyhíteni kell, főleg a legkülső régiókban. Az ottani termelőkre is érvényes a pénzügyi fegyelem, de a mentességet biztosítani kellene számukra, és elő kellene segíteni az új piacok megnyitását az említett válsághelyzetek miatt. Fronzulika, un minut. Fronzulika asszony, egy percben. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, pozitívan viszonyulok ahhoz, hogy megállapítsunk egy kiigazítási arányt 2016-tól kezdődően. Ez lehetővé teszi, hogy plusz támogatást biztosítsunk a mezőgazdasági ágazatnak olyan esetekben, amikor válsággal szembesülünk a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést tekintve. Ha megnézzük, eh, az elmúlt években a közvetlen kifizetések eh, csökkenését látjuk, a, és azt gondolom, hogyha történnek bizonyos események, akkor arra reagálnunk kell. Az európai mezőgazdasági ágazat számára ez hasznos lehet, és valamennyiünk számára előnyös. Egyértelműen támogatom azt, hogy azok a feltételek, amelyeket létrehozunk, világos helyzetet kell, hogy teremtsenek a kedvezményezettek számára. Köszönöm szépen az elődönek. Doltan úr. Köszönöm szépen nem támogattam a vált, ezt az alapot, amikor létrehozták. Igenis, ez eh, azt gondolom, hogy számos eh, intézkedés képzelhető el, hogy bizonyos gazdák számára támogatást biztosítsunk. Nem mindig a több pénz jelenti a választ. Egy liberálisabb, egy rugalmasabb eh, megoldást kell keresnünk, amely a versenyképességet erősíti és ez a jövőben sokkal kedvezőbb. A tényleges probléma egyébként az, hogy a finanszírozási intézkedések nem tisztességesek alapvetően. Ez nem három tagállam például egyáltalán nem kap, és a legtöbben nem részesülnek belőle. Hogyha van egy ilyen válság alapunk, azt gondolom az helyes dolog, de akkor abból támogatni kell az összes gazdát. Másrészt pedig ez bizonyos pénztranszfereket jelent egyik tagállamból a másikba. Azt gondolom, hogy ez aránytalan ez az elosztás, és sokan túlságosan előnyben, nagy előnyben részesülnek. Köztéger asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr, másképp látom egy kicsit a helyzetet, mint Dolton úr. Azt gondolom, hogy az orosz embargó az nem vezethető vissza a gazdákra, nem ők okozták ezt, és ezért feladatunk, hogy segítő szándékkal vegyünk részt ebben, és avatkozunk közbe, és hogy mennyire fontos a válságalap Európában például a zöldség-gyümölcs piacot ténylegesen termentesíteni tudtuk ezekkel az intézkedésekkel. Ausztria esetében mintegy százezer eurót jelent ez exportintézkedésekre a harmadik államokba, és ezt termentesíti igenis a piacokat, ezzel a gazdáknak segítünk. Úgy gondolom, hogy ezek fontos intézkedések válság idején. Másrészt viszont egy dologra fel kell hívnom a figyelmet Igenis szükség van arra, hogy megerősített munkát folytassunk, például a kommunikációt javítani kell az azonnali intézkedéseknél, másrészt pedig egy karcsú, hatékony végrehajtásra van szükség, nem jelenthet ez veszőfutást a gazdák számára, ha pénzhez akarnak jutni, és nem jelenthet ez több bürokráciát. Itt a bizottságtól kérem, hogy a rendkívüli intézkedéseket értékeljék újra. Ne várjuk meg a következő válságot, hogy az intézkedések javuljanak, és EU-ra kiterjedő válságmenedzsetet biztosítsuk megfelelő költségvetéssel méghozzá elég gyorsan és Sofia Ribeiro kolléganőmhöz hasonlóan a tejszektorra szeretnék reagálni. Március 31-ével lejárt a tejkvóta, és egyébként a hegyvidékeken, illetve a perifériás területeken ez óriási kihívást jelent mivel a jövő következő kvóta évben csökkenésre számolunk a tejterületen, pénzeket vonnak ki onnan, ezért biztos úr, arra kérem, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezek az intézkedések a szuperjárulékból igenis hozzájáruljanak ahhoz, hogy javítani tudjuk a versenyképességet a tejszektorban. De Castro kolléga. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák amiről most szavazni fogunk holnap, ez egy fontos pénzügyi eszköz, és lehetővé teszi az Európai Bizottságnak, hogy segítsen válság idején a gazdáknak 2016-ot követően, illetve 2016-tól. Úgy gondolom, hogy a frakciónk egységesen meg, meg fogja szavazni az a bizottság javaslatát. A mezőgazdaság bizottságban is kedvezően viszonyultak a kérdéshez. Ki kell emelni, hogy a mezőgazdasági költségvetésben szükség van egy ilyen korrekciós lehetőségre. Ezzel termentesíteni tudjuk a gazdákat válság idején de hát azt látjuk, hogy egyre több a válság az utóbbi időben, ezt többen elmondták előttem, és az orosz embargó kapcsán is kell megemlíteni, egyre jobban ingadoznak az árak, és a gazdák azzal szembesülnek, hogy az első pillér csökkenése miatt végül is ők fizetik meg az ilyen embargokat, ilyen válságokat. Ezért azt gondolom hosszú távon biztos úr, gondolkodjanak el az ilyen válságkezelési eszközöken. Szerintem új eszközökre is szükség van, amelyek biztonsági hálót kínálnak a gazdák számára, és a lehetőséget adnak arra, hogy a versenyképességüket a globális piacon is megőrizzék. Az elmúlt jogalkotási időszakban ez a pénzügyi fegyelmi hoz igazából csak azoknak került alkalmazás, akik 5000 euró fölött kaptak a támogatásból. Most ezt az összeget csökkentik most 2000-re. Úgy gondoljuk a továbbiakban, hogy egy megfelelő küszöbértéket kell kialakítani, nem akarjuk, hogy kevesebb pénz jusson a kisebb gazdaságokra. Igazából csökkentésre van, ott van szükség, ahol túl magas bevételek vannak. Köszönöm szépen. Marias úr. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy hatalmas vás, öm, öm, államadóságban, Görögországban. Most ilyenkor tartalékot akarunk létrehozni, hogy, hogy pénzügyi válsággal megbízzunk, meg, Ez nagyon nehéz a görög gazdák számára, akik az orosz embargó miatt több százezer eurót vesztettek. Azok az országok, amelyek olyan pénzügyi feltételek mögött kell, hogy túléljenek, mint Görögország, rendkívül, nagy, rendkívül szenvednek ettől. A gazdákat meg kell védeni. Hatalmas jövedelem csökkenésre került sor a gazdák esetében, és nagyon sokkal több adót kell most fizetniük. Ezért elég valószínű, hogy ez az ok is húzódik meg amögött, hogy a gazdák nem hajlandók befizetni ezt az adót, amely tovább csökkenti a, jövendéküket. Köszönöm szépen, Petír képviselő következik két percre. Köszönöm szépen. A költségvetés jó megtervezés, ez egyik legnehezebb feladata minden szervezetnek. A költségvetés megtervezés, megtervezése az életminőséget tükrözi vissza. A mezőgazdasági költségvetés 2016-ban a többéves pénzügyi keret, keretén belül az egyik legösszetettebb mechanizmus a kap, tehát, és ehhez megfelelő tartalékokra is van szükség, hogy felkészüljünk a nehéz helyzetekre. A tartalék amely az Európai Bizottság 2016-os tervezetében szerepel, ez 40, 441 millió euróra rúg. Ezt a közvetlen kifizetésekkel kompenzálnák, az olyan közvetlen kifizetésekkel, amelyek több mint 2000 euróról szólnak. Az 1,39%-os csökkentés Horvátországban, Romániában és Bulgáriában nem lenne érvényes. Az európai költségvetés nagy veszteségeket könyvelhet el az orosz embargo miatt, ez politikai döntés volt, és ezt a válságot nem a gazdák okozták. Úgyhogy a kompenzáció nem a mezőgazdasági költségvetésből kellene, hogy kompenzációra kerüljön, hanem más forrásokból az, ezt a pénzt, amiről most beszélünk, a válságra kellene félretenni, amely olyan válságra, amely a mezőgazdasági ágazatban merül fel.

Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Caputo képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. A mezőgazdasági ágazat mezőgazdasági ágazatban rendkívül fontos, hogy milyen válságok merülnek fel, és ezért milyen kompenzációt kapnak a gazdák. Most már inkább, a támogatás inkább a norma, mint a kivétel. Az orosz embargó nagyon beláthatatlanná tette a helyzetet, és ezen kívül más válságok is felmerülnek. Biztosítanunk kell azt, hogy a költségvetésben eh, megfelelő pénz legyen tartalékban. 441 millió eurót eh, tervez a bizottság 2016-ra, remélhetőleg ezt visszajuttatják a eh, gazdákhoz közvetlen kifizetés formájában, hogyha nincs szükség ezekre a válságok, felmerülő válságok, vagy nem felmerülő válságok miatt. Annyit szeretnék mondani a biztos úrnak, hogy nagyra értékelem a kezdeményezését, és remélem, hogy hosszú távon tisztességes és méltányos megoldásokat talál. Ennyi úr következik. Köszönöm szépen! elnök úr. Egy dolog, ami világos, az, hogy nem, világos, nem világosak a szabályok az a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban. Eh, eh, Hogan eh, úr, nagyon örülnék, hogyha rám nézne, nagyon kedves öntől. A brit gazdák az euró gyengesége miatt 50%-kal kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, Miért van ez így? Azért, mert olyan országok is bevezették az eurót, amelyeket soha nem szabadott volna felvenni. Na most lehet, hogy ez nem isteni kinyilatkoztatás, de mindenképpen egy bizottság által hozott intézkedés. Ezt az alapot korábban arra is lehetett használni, hogy a nagy jövedelem kieséseket kompenzálják, és a nagy export lehetőségek megszűnését kompenzálják. Mindez önmagában nem érve amellett, hogy, ez, hogy az Egyesült Királyság csatlakozott az, európai, az euróhoz, de hogyha megtettük volna ezt, akkor a brit gazdák még kevesebb jövedelemmel rendelkeznének, hogyha a kapot is finanszírozni kell. Az Egyesült Királyság a kap nettó befizetője, és legalább annyit tudnia kellene a gazdáknak is, hogy nem a megbukott gazdasági projektek finanszírozására fordítják ezt a pénzt. Szeretnék minél tovább maradni ezen a vitán, de hamarosan egy másik konferenciára kell menni, nem, de szeretném hallani, hogy önnek mi a véleménye. Köszönöm szépen. Most a spontán hozzászólások következnek. négy kértek szót, úgyhogy mindenkinek tudok szót adni. Krizos úr, egy perc. Tisztelt kollégák! A következőt szeretném elmondani. A mezőgazdaság helyzetét, helyzete miatt nem szabad az oroszokat okolnunk, hiszen az orosz embargó előtt volt egy EU embargó is. Úgyhogy ne arról beszéljünk, hogy ki kezdte ezt először. Azt kellene elmondanunk, hogy egy ilyen tartalék valóban örvendetes, önmagában véve. De pont Görögország szempontjából a következőt szeretném elmondani. Eltekintve a gazdaságiból, amelyet nem a görög gazdák akartak, és nem a görög lakosság, a politikusok és az intézmények egyáltalán nem tanúsítanak megértést a gazdák irányában, nem is akarják, hogy fejlődjön a mezőgazdaság. Egyébként azt sem akarják, hogy iparosodott ország legyünk és eh, a megújuló energiaforrásokat eh, sem támogatják, hanem egész egyszerűen Görögországot egy nagy hotellé szeretnék eh, átépíteni. Szoltés úr, egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Támogatom ezt a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási arányt, amelyet majd 2016-ban alkalmazunk. Ebben az esetben a helyzet agy, hogyha szeretnénk adni valamit, akkor azt valahonnan el is kell vennünk. Éppen ezért szükségünk van egy megfelelő felügyeleti rendszerre, meg kell néznünk, hogy hogyan kerül sor ezen források felhasználására. A válság következményeit próbáljuk ezen forrásokból enyhíteni, éppen ezért nagyon fontos, hogy egyértelmű kritériumok alapján ö, ossza ki majd a bizottság ezen forrásokat. A kritériumok egyértelműek, egyértelműen súlyozottak kell legyenek, és megfelelő felügyelettel kell összekapcsolnunk őket. El kell kerülnünk azt, hogy egy olyan helyzetbe sodorjuk magunkat, amikor majd a korábbi visszásságokról kelljen beszélnünk. Éppen ezért a források megfelelő felhasználása nagyon fontos. Köszönöm szépen, Etheridge képviselő. Köszönöm szépen. Tény az, hogy a piac és a piaci válságok állandósultak, még akkor is, hogyha szükség van egy ilyen tartalékra, akkor ezeket helyi szinten kellene felhasználnunk. Ez nem egy olyan terület, ahol ahol másnak észszerűsége volna. A vészhelyzetek bekövetkeznek, ezeket orvosolnunk kell, de akkor a tagállamok, illetve a helyi szint, a regionális szint kell, hogy megoldja ezeket. A tagállamok kezében van a megoldás, nem szabad, hogy 500 millió ember helyzetét egy tolvonással próbáljuk orvosolni. Mikor értik meg végre azt, hogy, hogy ez, így, ez így rossz, hogyha túl nagy megoldásokban gondolkodunk? a kis megoldások azok még jobbak, és hogyha még kisebb fogalmakban gondolkodunk helyszinten, akkor az lesz az igazi megoldás. Köszönöm szépen, Morvai képviselő egy percben kedves mezőgazdasági biztos úr egy konkrét ügyben és nagyon fontos ügyben szeretném kérni sürgős segtségét válaszát és kivizsgálását. a hres magyar pusztában a hortobágyi nemzeti park területén jártam a hétvégén itt vagyok és nagyon megrázó dolgokat tapasztaltam amiket szeretnék önnel is és képviselőtársaimmal is megosztani

Uh, Köszönöm szépen. Hogan biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni minden képviselőnek a vitában a hozzászólást, és különös tekintettel szeretnék Szikierszki előadó úrnak köszönetet mondani. Az legutóbbi kap reformra szeretnék kitérni. A tartalék képzése, a piac válsági tartalék képzése Eh, egy korábban meghozott döntés volt, ami fontos az Európai Unió számára a válság esetén. Ez eh, alapján 2015-re megteremthetjük ezt a, tartalék, eh, ezt a tartalékot, ami a szolidaritás megnyilvánulása a gyakorlatban. A létre a rendelkezésre álló forrásokból képezzük ezt a tartalékot. Többen említették az orosz embargót, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy az Európai Bizottság 442 milliós alapot hozott létre, és az új bizottság 2014-ben meg előtt tudta teremteni azon összegeket, amelyek által a nehézségek időszakában ezt, ezeket a forrásokat elő tudjuk teremteni. Plusz 350 millióról van itt szó. Olyan képviselők, mint Dante úr minden bizonyal emlékeznek a korábbi intézkedésekre, hiszen említették ezeket. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy többen megfeledkeztek a novemberben meghozott döntéseket annak idején a bizottság, a Komagri Bizottság is foglalkozott ezekkel. És nagyon, pont, nagyon pozitív kimenetet jelentett ez a válság idején a gazdák számára. Schreiger képviselőnek szeretném elmondani, hogy a magántárolás megnyitása lehetővé teszi a sertés tenyésztés szempontjából a válságban a megoldást és ez a sok és tenyésztő helyzet, szem, helyzetét stabilizálja. És a piac, egy, a piac azon termékeit, amelyeket korábban Oroszországba exportáltak, most most tárolni lehetett. Tehát piac orientált megoldásokat hoztunk, és ez valóban segíti a sertés ágazatot. Ami pedig a pénzügyi finalmi fegyelmi mechanizmus alkalmazását illeti, emlékeznünk kell arra, hogy Európa szerte a kis termelők a 2000 eurós küszöbig mentességben részesülnek. Az ő esetükben nem kell alkalmazni ezt a mechanizmust, tehát Ashworth úr is elmondta, hogy az Egyesült Királyságban a struktúrák miatt sok gazda nem fogja fogja megfizetni majd ezt a hozzájárulást, megfeledkezik arról a tényről, hogy a kis és közép vállalkozások azok, amelyek kedvezményezettek ebből a szempontból. És ez is egy fontos szempont, hogy az Egyesült Királyság továbbra is az EU-ban maradjon. Itt olyan pénzekről van szó, amelyekkel az Európai Unió a brit gazdákat szubvencionálja, támogatja. Tehát az Európai Unió nagyon is nagyvonalú a brit gazdákkal, és az Európai Unióban egyéb gazdákkal is, akik minden bizonyal figyelembe veszik, hogy az Európai Unió a vidékfejlesztést és a mezőgazdaságot is jobban támogatja, mint az Egyesült Királyság kormánya. Szeretném azzal lezárni még, elnök úr, hogy örömmel veszem ezt a javaslatot, és remélem pozitív kimenetele lesz holnap. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, most pedig Szikérszki úrnak, az előadónak adom meg a szót. Hölgyeim és uraim, tisztelt biztos úr, ez egy formális technikai jelentés, mm, nyilván a vita is technikai természetű volt, hálás is vagyok érte. A gyorsított eljárás amelyet a dokumentum elfogadása során alkalmazunk, azt jelenti, hogy jelentős mértékű az egyetértés a parlament, a tanács és a bizottság között. Ez természetesen nagyon fontos, amikor különböző nehéz helyzetekre reagálunk. Hallhattunk a szolidaritás megnyilvánulásáról, és valóban Gyakorlatilag mindenki a legkisebbeken kívül hozzájárul ezen alaphoz, és az alapot majd azok használhatják fel, akiket leginkább érint a válság. Tehát a szolidaritás valóban nagy szerepet játszik. Emlékeznünk kell arra is, hogy a mezőgazdaság egy sajátos ágazat, függ az időjárástól, külső tényezőktől, valamint a nemzetközi helyzettől is. Éppen ezért szükségünk van olyan eszközökre, amelyeket nem pusztán a szabad piac generál. Bizonyos válsághelyzetekre reagálnunk kell. És egy gyenge pontja a közös agrárpolitika reformjának az, hogy korlátozza a piaci intervenciót. Erről, említ, erről említést is tettem korábban, és korlátoztuk, méghozzá túlzott mértékben az intervenciókat. Természetesen jól kell mozgatnunk a piacokat, kevesebb forrásunk van a közös agrárpolitika költségvetésében, és általánosságban véve a mezőgazdaságra is kevesebbet tudunk fordítani. Nem szabadna azt állítanunk, hogy a közös agrárpolitika idézte elő a válságot nem csak a gazdák, hanem a fogyasztók is érintettjei ennek, hiszen ezáltal olcsóbbá válnak az élelmiszerek. Végezetül szeretnék még köszönetet mondani az elnökségnek és ismételten a bizottságnak is az együttműködésért. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát, holnap szavazunk. Nos, a napirendünk következő pontjában Neutl az